Chers collègues, euh, bonjour. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretettel üdvözlök mindenkit, a nemzeti parlamentek képviselői és a saját parlamenti képviselőinket is. A stabilitás és konvergencia szöveg 12. cikkének értelmében, illetve az európai szemeszter előkészítésében, és további feladatunk a tavaszi csúcs előkészítése is. Tehát szeretettel üdvözlök mindenkit, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament részéről mindenkit, aki a szociális kérdésekért és a foglalkoztatási kérdésekért felelős, a saját tagállamában, vagy pedig itt, Brüsszelben. Természetesen a szociális dimenzió mindannyiunk számára nagyon fontos, és ezek a kompetenciák alapvetően a nemzeti parlamentek képviselőihez kapcsolódnak, akiknek a munkáját mindenképpen köszönjük. Természetesen a nemzeti parlamentek munkája, tevékenysége kihat ide az európai szintre is, éppen ezért nagyon komoly felelősségük van a nemzeti parlamenti képviselőknek igazából mindabban is, ami itt Brüsszelben történik. Az európai szemeszter rendkívül fontos mindannyiunk számára, nem csak a mi szakbizottságunk számára, hanem a Költségvetési Szakbizottság számára is, hiszen a gazdasági és szociális kérdéseket ezen a szinten maximálisan össze kell hangolnunk. És szeretnék köszönetet mondani még egyszer a nemzeti parlamenteknek, mert 12 ketten elküldték a válaszukat arra a kérdőívre, amit decemberben küldtünk el mindenkinek. Mindezek a dokumentumok nagyon értékesek számunkra, és ezekhez az interneten hozzá is lehet férni. Ki fogjuk ma osztani egyébként papírformátumban is, de mindenkit arra ösztönöznék, hogy interneten is vizsgálja meg, hogy mi a helyzet a többi tagállamban. És akkor most meg is nyitnám a munka első felét, első szekcióját, ugyanis úgy döntöttünk, hogy ma reggel az Európai Héttel kapcsolatos programunkat több részre osztjuk. Az első rész a gazdasági dimenzióra, illetve elnézést, az első rész a szociális dimenzióra vonatkozik az EMU-n belül, Először is a soros elnökséget betöltő ország foglalkoztatási és társadalombiztosítási miniszterének fogom megadni a szót, Janis Vrucisnak, akivel tulajdonképpen már szinte barátok vagyunk, olyan régóta dolgozunk együtt, úgyhogy nagy szeretettel üdvözlöm őt. Ezen kívül Kremasztinos urat is szeretettel üdvözlöm, aki a görög parlament foglalkoztatási szakbizottságának az elnöke, aki természetesen szintén nagyon jól ismeri az Európai Parlamentet, ugyanis itt volt az elmúlt évben, hogy beszámoljon arról, hogy milyen intézkedésekkel próbálnak gátat vetni a fiatalok munkanélküliségének Görögországban. Ő tehát Kremasztinos úr. Aztán a következő meghívottunk Daniel Oroa, ő később érkezik majd, ő a francia nemzetgyűlés európai ügyekkel foglalkozó bizottságának az asszonya, tehát Daniel Oroa asszony is megérkezik majd egy kicsit később. Engedjék meg, hogy mielőtt megadom a szót a meghívott előadóknak, én is elmondjak néhány szót. Az EMU szociális dimenziójáról lesz tehát szó. Van Rompuy elnök és az Európai Tanács jelentést készített, és egy munkatervet készített a négy különböző dimenzió kapcsán, tehát, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valódi EMU jöjjön létre. Ebben a tekintetben beszélünk el a szociális dimenzióról is, a demokráciáról, a kormányzásról, illetve egy negyedik dimenzióról, ami most hirtelen nem jut az eszembe, mondja az elnök asszony. És számunkra ugye természetesen a legfontosabb dimenzió a szociális dimenzió. Már legalább egy éve dolgozunk azon, hogy a parlament elkészítse ezzel kapcsolatban a véleményét, ez a Tiszen jelentés, és mi mindenképpen azon dolgozunk, hogy a szociális dimenziót minél jobban figyelembe vegyék. A szociális dimenziót az összes frakció támogatja itt a parlamenten belül, és végül a tanács mandátumot adott a bizottságnak arra, hogy ebben a tekintetben javaslatokat dolgozzon ki. A bizottság el is készített az elmúlt év közepe felé egy bizottsági közleményt, és ebben a közleményben írta le a szociális dimenziót. Mi voltunk tehát a kezdeményezői annak az állásfoglalásnak, amely erről a bizottsági közleményről szól, illetve a saját véleményünket is támogatja. Ezt az állásfoglalást nagy többséggel sikerült elfogadni, 387 támogató szavazat, 64 ellenszavazat és 58 tartózkodás mellett. Tulajdonképpen ez a bizottsági közlemény egy első lépés volt az EMU szociális dimenziójának megvalósításában. Természetesen a szubszidiaritás elvét mi is tökéletesen érintetlenül érintetlenül kívánjuk hagyni, és a szociális záradék felhasználását pedig maximálisan szeretnénk megvalósítani. Úgy gondoljuk, hogy az európai integrációnak mindenképpen a középpontjába kell helyezni a szociális kérdéseket. Elég csak a Lisszaboni szerződés 9. cikkére gondolni, amit nagyon sokszor sajnos elfelejtünk, azt viszont egyáltalán ne feledjük el, hogy 26,6 millió embernek nincsen munkája jelen pillanatban az Európai Unióban, és hogy az európai lakosság 24,2%-át közvetlenül fenyegeti a szegénység. A 2020-as stratégia keretein belül ezeket a számokat mindenképpen csökkentenünk kell, mert úgy tűnik, hogy ezeket a 2020-as célkitűzéseket nem fogjuk tudni teljesíteni. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy a bizottság tervbe vette, hogy a 2020-as stratégiát felülvizsgálja még a mandátumának lejárta előtt, és ez azzal is járhat, hogy megkérdőjeleznek bizonyos kérdéseket, többek között a szegénység és szociális kirekesztés elleni platformot. Ez véleményünk szerint nem megfelelő eljárás, én úgy gondolom, hogy a bizottságnak a mandátumának a legvégén nem kellene belekezdeni egy ilyen fontos tevékenységbe, mint a 2020-as célok felülvizsgálata. Én úgy vélem, hogy majd a következő bizottság, amikor felállt, a következő parlamenttel, amikor azt felállt kell, hogy megvitassa, hogy felül kívánják-e vizsgálni a 2020-as célkitűzéseket. Ami a szociális normák lefelé történő harmonizációját illeti, ezt mi teljes mértékben elutasítottuk, és a visszanem lépési záradék alkalmazását kérjük. Elkészült egy olyan eredménytáblázat, amely a legfontosabb szociális mutatókkal dolgozik. Úgy véljük, hogy ez mindenképpen nagyon fontos eszköz a kezünkben. Ez az eredménytáblázat tulajdonképpen kiegészíti azokat a megfigyeléseket, amiket eddig is végeztünk makroökonomiai szempontból. Úgy véljük, hogy a bizottságnak a közös foglalkoztatási jelentés elkészítésekor jobban figyelembe kellene vennie ezt az eredménytáblázatot. Aztán további kritikánk, hogy a nemek közötti különbségeket nem veszi megfelelőképpen figyelembe a bizottság, valamint javasoltak egy mutatót, amely a fiatalok munkanélküliségére vonatkozik, és mi úgy véljük, hogy a fiatalság határát 30 évben kellene meghatározni, mint ahogy azt a tanács és a parlament javasolta. Öt mutatót javasolt egyébként a bizottság, de szerintünk más mutatókra is szükség lenne. Nem akarunk egy karácsonyfát kitalálni, ahol mindenféle mutatókat aggatunk rá, de azért szükség lenne még a gyermekek szegénységére vonatkozó mutatóra, aztán az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés mutatójára, a méltányos munka mutató számára, illetve a hajléktalanság jelenségének mutatójára. Tehát ezekkel a mutatókkal ki kellene még egészíteni az eredménytáblázatot. Mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy a parlamentet is bevonják ezeknek a mutatóknak a kidolgozásába, valamint a szociális partnereket is, mi úgy véljük, hogy a szociális partnereket mindenképpen be kell vonni ezen mutatók, indikátorok elkészítésével. Azt kérjük a tanácstól, hogy dolgozzon ki megfelelő mutatókat a szociális védelem tekintetében, illetve a foglalkoztatási piachoz való hozzáférés tekintetében. Azt kérjük ezen túl, hogy az Európai Unió költségvetését hatékonyabban használják fel a szociális dimenzió figyelembevételére, és ami pedig a munkavállalói mobilitást illeti, itt arról a mobilitásról kell beszélnünk, amit maguk vállalnak a munkavállalók, és maguk szeretnének. Reméljük, hogy így hatékonyabban részt tudunk majd venni a vitában, és még két elemet kell figyelembe venni. Az első az, hogy ha sikerül ezeket a mutatókat kidolgozni, akkor ezeknek az országspecifikus ajánlásokban kötelező érvényel kell megjelenniük. Ez tehát olyan elem, amit mindenképpen szeretnénk felvenni a vitába. Nagyon sokan vagyunk itt, akik úgy gondoljuk, hogy a gazdaság és a szociális dimenzió sokkal jobban összefonódik, mint ahogy azt eddig gondoltuk, és hogy az automatikus stabilizátorok felhasználása fontos lenne itt az Európai Unióban, különösképpen az eurozónán belül. Ezzel kapcsolatban különböző javaslatok hevernek az asztalon, és van egy olyan közöttük, amely a foglalkoztatási szakbizottság képviselőit külön érinti, ez egyfajta szociális védőháló létrehozása lenne egy minimális munkanélküli, munkanélküli segély nyújtásával. Mindenkit arra kérnék, hogy a július 8-i meghallgatásunkat esetleg idézze fel, ezt meg lehet hallgatni még mindig az interneten, mert ez nagyon fontos elemeket tartalmaz ebben a vitában. Aztán elkészítettünk egy jelentést is, egy ilyen mechanizmus hatékonyságáról, és en, ezt a jelentést majd a következő ülésünkön, február 12-én vagy 13-án fogjuk részletesebben is elmagyarázni. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal együttműködve tovább kell vinnünk a szociális párbeszédet, és fel is fogjuk kérni az EGSB-t, hogy ők is járuljanak hozzá ehhez a munkához, és ők is készítsék el a véleményüket. Nem arról, hogy milyen tárgyban kell szociális párbeszédet folytatni, hanem hogy milyen modalitásokkal kapcsolódhat a szociális párbeszéd az európai szemeszterhez. Hát mindenki azt mondja, most már tényleg mondhatom, hogy ősidők óta, hogy a szociális párbeszéd milyen fontos, csak hogy ennek a módszereit, ennek a modalitását valahogy soha nem határoztuk meg. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig beszéltem, de gondolom a jelenlévők tudják, hogy tényleg szívügyem a szociális dimenzió, és szívügyem a nemzeti parlamentekkel lefolytatott párbeszéd is. Úgyhogy eh, nagyon nagy örömmel fogom megadni a szót Dimitris Kremastinosnak. Ő lesz az első hozzászólónk, aki a görög parlament szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának az elnöke. Elnök úr, öt percre megadom önnek a szót, hogy nyissa meg a mai vitát. Very please. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy önnel, uh, Berez asszony, lehetőségem lesz ezt az ülést levezetni. a ma megtárgyalandó témák rendkívül érdekesek. A válság szociális következményeiről fogunk beszélni. És itt van mellettem a foglalkoztatási szociális miniszter is. vele együtt szeretnénk a mi országunk helyzetét is, hazánk helyzetét is javítani. Nálunk különösen magas a munkanélküliek száma. És mi is szeretnénk ezen javítani, valamint szeretnénk az önök véleményét is hallani, hogy ez milyen eszközökkel tehető meg. Már a tegnapi ülésen is hallottuk, hogy az északi és a dél-európai országok között milyen nagyok a különbségek. A dél-európai országok körében rendkívül nagy a munka nélküliség, 26 százalék vagy még annál is több. És a háztartások feléről mondható el az, hogy egyre nagyobb adót kell fizetniük, a, egyre nagyobb ingatlanadót kell fizetniük, és rendkívül magasak az adók, azon kívül a kamatok, a kamatok csökkennek. Sorry? Δεν υπάρχει. Elnézést kérek, egy további mikrofon be volt kapcsolva, és ezért nem hallani a tolmácsolást. Német küldött is megjegyzi, hogy nincs németre tolmácsolás. Can we have a test with the German? Letesztelhetnénk, hogy most működik-e a tolmácsolás? Oké. Okay. Alles in Ordnung? Nein, ah, das geht nicht. Ce sont deux microphones maintenant ouverts, on a dit. Két mikrofon volt egyszerre bekapcsolva, és ezért rosszul működött a tolmácsolás. Hát innen nézve nem látom, mondja az elnök asszony, hogy egy második mikrofon is be lenne kapcsolva. Mindenkit kérnék, hogy ellenőrizze, hogy ki legyen kapcsolva a mikrofonja, és akkor visszaadjuk a szót az előadónknak. Eh, It's okay. Csak Jó, hát remélem, hogy akkor most már minden rendben van. Θα επαναλάβω λοιπόν τα ίδια κατά ανάγκη. Jó, hát akkor megismétlem, amit eddig elmondtam. Tehát hallottuk, hogy Észak és Dél-Európában, Európa között milyen nagy különbségek vannak, hogy a szegénységi küszöb alatt milyen sokan élnek, hogy egyre többen eh, vannak, akiknek eh, el kell hagyniuk a lakásukat, hogy 26 eh, százalékos a munkanélküliség, de a fiatalok körében ez a, ez a százalékos arány akár 50 is lehet, illetve hogy a családok nehezen tudják megtartani az ingatlanjukat, hogy az árak és az, az adók emelkednek. És emellett folyton csak a növekedésre koncentrálunk, pedig a, a növekedés nem elegendő ahhoz, hogy a, a helyzetet javítsuk, hiszen az adók egyre növekedni fognak, a kamatok pedig egyre csökkenni fognak, és ez nem fog segíteni a szociális helyzeten. A, a bankok nem tudják megjavítani ezt a helyzetet, a szociális helyzeten nem tudnak segíteni. Az európai bankok amúgy is túlságosan gyengék, és képtelenek a vállalatoknak kölcsönöket nyújtani. Különösen a görög bankokról mondható ez el és ők is mindig csak a növekedésről beszélnek. Amikor mindent eh, kurtítunk, mindenhol spórolni akarunk, akkor az azzal jár, hogy eh, a befektetések, beruházások eh, száma csökken, a befektetési kedv csökken, és ez nem csak a Dél-Európai államokra érvényes, ez egész Európa területén ugyanígy, ugyanilyen jelenségnek mondható. A növekedésnek más formái is vannak, amelyeket korábbi időszakokban támogattunk. Az SPD Németországban a választási kampányban azt mondta, és ugye most a kormánykoalíció rész, részét képezi ez a párt, hogy egy új Marshall tervet kellene elkészíteni, mint a második világháború után annak érdekében, hogy a német ipart újjá lehessen építeni, hogy meginduljon végre a növekedés. És tulajdonképpen a Németország akkori helyzetét, második világháború utáni helyzetét nyugodtan összehasonlíthatjuk a mai görög helyzettel, hiszen Görögországot rendkívül nagy mértékben érintette a válság. a bevándorlás is kétszeres vagy háromszoros mértékre nőtt a korábbihoz képest. És tulajdonképpen az infrastruktúra kiépítésével az ország ban a turizmust megint föl tudnánk pörgetni, hiszen hogyha meg lenne a megfelelő infrastruktúra, akkor rengetegen meg tudnák látogatni gyönyörű országunkat. Más szektorokban is, más ágazatokban is lehetne fejlesztéseket tenni. Sok, sok lehetőségünk van erre a az energiatermelés terén például a szélenergiát tudnánk nagyon jó előnyökkel kihasználni. De mindez feltételezi azt, hogy egy bizonyos előkészítési idő, egy bizonyos felkészülési idő és lehetőség legyen, és hogy meglegyenek a szükséges feltételek Ennél többet én nem szeretnék most mondani, nem szeretnék visszaélni a türelmükkel, úgyhogy most a foglalkoztatási miniszternek fogom majd átadni a szót, és ő számol be a továbbiakban Görögország helyzetéről. Köszönöm szépen, a görög elnökség képviseletében szeretném megadni ennek a szót, miniszter úr, és köszönöm szépen, hogy eljött. Remélem, hogy az az üzenet, amit eljuttat majd hozzánk, az megfelelő üzenet lesz a soros elnökség részéről, hogy az EMU-nak a szociális dimenzióját tényleg megfelelőképpen fogja majd kezelni a görög elnökség. Ez egy olyan európai szemeszter, ami eléggé különleges európai szemeszter, és figyelembe véve a múlt év decemberi tanácsi következtetéseket, ez még inkább az. Ráadásul figyelembe kell vennünk, hogy európai parlamenti választások is lesznek az idén nem szabad elhanyagolhat, elhanyagolnunk ezt a témakört, úgyhogy tényleg minket rendkívül érdekel, hogy hogyan fogják megragadni ezt a kérdést, és hogyan fogják ezt kezelni a görög elnökség alatt. Tíz percre adok önnek szót. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Μπερές, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Επιτροπής για την Απασχόληση. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, Szeretném elmondani, milyen nagy örömömre szolgál, hogy ma eljöhettem önökhöz, és foglalkoztatási és szociális miniszterként képviselhetem a hazámat. Tudom, hogy milyen nagy a felelősségem a görög soros elnökség keretében és a tekintetben, hogy ezeket a kérdéseket hogy kezeljük az elkövetkezendő hat hónapban. Tudom, hogy önök a mi számunkra az Európai Parlament legfontosabb testülete, kulcsfontosságú részvevője az európai párbeszédnek, hiszen nagyon-nagyon fontos kérdésekben döntenek. A jelenlegi jogalkotási ciklusban igen sok eredményt értek el, és biztos nagyon jó eredményekre, eredményekre tekinthetnek vissza a válság ellenére. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az előttem szóló mondott. Tényleg nagyon fontos időszakban vagyunk most, és Görögország nehéz helyzete ellenére az most a feladatunk, hogy az elképzeléseinket megvalósítsuk. Ezért tudjuk, hogy a görög elnökség pozitív elnökség lesz, és remélem, hogy az önök segítségével együttműködve a görög elnökség által kitűzött célokat el fogjuk tudni érni. Lehet, hogy némely cél megvalósítása nehéznek tűnik, van egy-két olyan nyitott kérdés, amit az előző elnökségtől vettünk át, de remélem, hogy az olasz elnökség kezdete előtt jelentős előrelépéseket tudunk tenni a legtöbb területen. Ebben a munkában az önök szakbizottsága nagyon fontos szerepet fog játszani. Szeretném aláhúzni, hogy Európa most nagyon fontos új kihívások előtt áll. A válság több súlyos kérdéssel, kérdéssel konfrontált minket. Meg kell most tekintenünk, hogy a különbségekkel különbségeket hogy fogjuk kezelni. Elmondtuk, megtudtuk a válság miatt, hogy gazdaságpolitikánkban nagyok, nagyok az ellentmondások, és ezeket fel kell számolni annak érdekében, hogy a szociális modellt tovább tudjuk vinni. A válság nagyon sok gyengeséget leplezett le a gazdasági rendszerben. Ezeket most kiváló, kiválóan látjuk, és ezeket fel kell számolnunk. Az Európa 2020-as stratégia intelligens, fenntartható fejlődésről szól, az integráció támogatásáról és munkahelyteremtésről szól. Ez a stratégia nagyon fontos eszköze a válságból való kilábalásnak. Az európai növekedési modell gyengeségeit ki kell egyenlíteni, fel kell számolni, másrészt pedig a stratégia céljait e, el kell érnünk. Azt tudjuk, hogy az utóbbi hónapok bíztató jeleket mutattak a gazdaság területén. 2013-ban először mutatkozott meg az, hogy az európai gazdaság végre növekedésnek indult, és most ez a feladatunk, hogy ezt a növekedést tovább ösztönözzük. A különböző tagállamok körében nem ugyanúgy mutatkozik meg ez a növekedés. Célunk az kell, hogy legyen, hogy stabil növekedést és kereskedelmet alakítsunk ki az elkövetkezendő tíz évre vonatkozóan egész Európa területén. De mindenképpen pozitívnak mondható az, hogy végre pozitív növekedési jeleket mutat az európai gazdaság. Most beszéljünk egy kicsit Görögország helyzetéről. Görögországban, ugyanúgy, hogy Európában is megjelentek a gazdaság növekedésének első pozitív jelei. Sajnálatos vezető szerepünk az, hogy Európában nálunk a legmagasabb a munkanélküliség, de úgy tűnik, hogy 2013-ban ez a szám sem növekedett tovább, és az elkövetkezendő hónapokban remélhetőleg legalábbis a nemzetközi szervezetek számításai, beszései szerint a munkanélküliek száma csökkenni fog Görögországban is. Ez többek között adnak köszönhető, hogy strukturális reformokat és más változtatásokat indítottunk be az elő, előző, megelőző fél év során. Úgyhogy Ezeknek a reformoknak köszönhetően megteremtettük a változás alapjait. Az OECD nyilatkozata szerint Görögország teljesített legjobban a strukturális reformok végrehajtásának területén. Ez azt eredményezte, hogy a versenyképességünk is javulóban van, és a külkereskedelmi mérlegünk is sokkal jobban néz ki. Ebben az évben először felesleget tapasztaltunk a költségvetés területén is, amelyet tényleg lehetetlennek gondoltunk volna néhány évvel ezelőtt. Nagyon fontos, hogy olyan változtatásokat és reformokat vezessünk be, amelyek támogatják a növekedést. Fontos, hogy ragaszkodjunk a 2000, az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseihez és hogy a jelenből kiindulva próbáljunk meg mindennek eleget tenni, olyan módon, hogy stabilizáljuk a gazdaságunkat, de ugyanakkor a szociális összetartás és összetartás is megvalósuljon, illetve megmaradjon. Látjuk például, hogy a, a bruttó nemzeti jövedelem is mutatja, hogy mindezek a törekvések jó eredményeket hoztak. Várakozásaink szerint ezek a reformok majd több munkahelyet fognak teremteni. Természetesen még ez, ezeket a jeleket nem látjuk, de reméljük, hogy 2015-ig stabilizáljuk majd a gazdaságot, és akkor majd remélhetőleg 10,7%-os lesz a munkanélküliség az egész Európa területén, illetve 11% fölött lesz majd az eurózóna államokban. Úgyhogy mindezt akkor tudjuk megtenni, hogyha a, megáll a, a kitárgyalt politikai megállapodásokhoz tartjuk magunkat. A munkahelyek teremtése tehát fontos, de a szociális összetartás ösztönzése, illetve védelme ugyanolyan fontos. Görögország szeretne ebben vezető szerepet játszani. Az európai választások ebben az évben lesznek, és októberben új bizottság is áll föl, ezen kívül az Európai Tanácsnak is új elnöket kell választanunk. Ez majd valószínűleg új irányt ad a foglalkoztatási politikáknak is Kicsit késlekedve, késlekedve indítottuk be a szükséges reformokat, és ezért nagyon nagy árat fizettünk az Európai Unió emberi erő forrásai veszítettek emiatt, és ez aztán a termelékenységünkre és a növekedés potenciálunkra is rossz kihatással volt a szociális egyenlőtlenségek és a szociális kirekesztés növekedett. Ahogy azt Kamasztinos úr éppen előttem elmondta. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Monetáris és Gazdasági Unió szociális dimenzióit igyekezzünk erősíteni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európa 2020-as stratégiának pontosan ez az egyik legfontosabb eleme hiszen ez előnyös a versenyképesség szempontjából is, valamint a társadalom szempontjából is most különösen fontos az, hogy közösen cselekedjünk, hogy minél optimálisabb legyen a koordináció a bizottság, a tanács és az Európai Parlament között annak érdekében, hogy a foglalkoztatási számokat növelhessük, növe, növe, növelhessük, és hogy a szociális problémákat visszaszorítsuk. Tudjuk, hogy minden európai intézmény elismerte, hogy mennyire fontos a szociális kohézió erősítése Európában. Elengedhetetlen ez a foglalkoztatás növelése szempontjából. És az egyenlőtlenségeket minél gyorsabban, minél hamarabb be tudjuk ismerni, annál gyorsabban tudjuk elkezdeni a kiegyenlítésükre tett erőfeszítéseket. Olyan döntéseket kell tehát most hoznunk, és olyan eljárásokat kell indítanunk, amelyek szociális területen ezeket a célokat támogatják. A választási mechanizmus is fontos ebből a szempontból, az fejlődéseket, az eredményeket a gazdaság és a pénzügyi területen is nagyon szorosan nyomon kell követnünk, és ezek alapján kell tovább erősítenünk a gazdaságot Európában. A decemberi szociális miniszteri ülésen úgy döntöttek a miniszterek, hogy szociális mutatókat is fognak majd adni a gazdasági elemzések mellé, és a mi feladatunk az, hogy ezeket a terveket gyakorlatban is végrehajtsuk. Elnézést kérek, még egy kicsi hátra van a beszédemből. Tehát minden esetre prioritásként fogjuk kezelni ezt a feladatot, hogy e, a gazdasági elemzéseknél a szociális szempontokat még hangsúlyosabban figyelembe vegyék, ahogy ezt Berez asszony is mondta, például a demográfiai mutatókat is be e, kell venni az éves növekedési jelentésbe. Tehát a szociális mutatók, szociális szempontok ebbe való bedolgozása lesz majd a körög elnökség egyik legfontosabb prioritása. Köszönöm a szót köszönjük szépen a miniszter úrnak, hogy felvilágosítást nyújtott nekünk a görög helyzetről, illetve a görög elnökség elképzeléseiről az EMU szociális dimenziójának témakörében. Ami a nemzeti parlamenteket illeti, Daniel Oroát hívtuk meg, a francia nemzetgyűlés foglalkoztatás európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnökét, hogy mint az egyik nemzeti parlament képviselője jelenjen meg itt a körünkben, és vegyen részt abban a vitában, amit most itt megnyitunk. Megadom a szót 10 percre Daniel Oroának. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszterek, Hölgyeim és uraim, először is szeretném elmondani, hogy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, mert úgy vélem, hogy az ilyen jellegű parlamentközi konferenciák mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanácssal és a bizottsággal hatékonyabban tudjunk együttműködni. Voltak olyan pontok, amiket én is el akartam mondani, de az előttem szólók már elmondták, de azért néhányra ezek közül is kifogok térni. Azt a kérdést nem is kell feltennünk, hogy fontos-e a szociális dimenzió, ez nyilván egyértelműen fontos. Az EMU az elmúlt években megerősödött, makroekonomiai szempontból pedig az európai szemeszter vált rendkívül fontossá, de most ne is ezeket az aspektusokat nézzük, hanem inkább a foglalkoztatási és szociális problémákat. Így tehát nagyon fontos, hogy olyan kezdeményezéseket indítsunk el, amelyek az EMU szociális dimenzióját tudják erősíteni. Ez az egyetlen olyan fellépés, amit tényleg érteni és értékelni fognak az európai polgárok. Elhangzottak olyan adatok, hogy még Németországban is a lakosság szinte egynegyedét fenyegeti a szegénység. Nagyon sokan olyanok is szegénységben élnek, akiknek van munkájuk, és a fiataloknál pedig szinte minden ötödik fiatalnak nincsen munkája, úgyhogy itt nem is mernék számokat mondani, mondjuk Spanyolország, Portugália vagy Görögország esetében. Elindultak a kiigazítási programok, de sajnos ezekben az országokban hiába működik jobban az állam, hiába áll jobban az állam vagy az állami költségvetés, ettől még az emberek nem lettek gazdagabbak vagy kevésbé szegények. A trojka vagy az IMF sok esetben elhamarkodott döntéseket hozott, amelyek nem voltak feltétlenül megfelelőek, a szociális beruházások nem térültek meg, úgyhogy ez a szavahihetőségünket is meggyengítette. A szociális Európa abszolút szükséges ahhoz, hogy értelmet tudjunk adni az európai felépítménynek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minél hamarabb meggyőzzük az európai polgárokat arról, hogy mi értük vagyunk és értük dolgozunk, és nem egyfajta egoista fellépésre készülünk. Andor biztos úr nyitott arra, hogy ezt az új orientációt megvalósítsa, csak hogy ehhez a megfelelő segítséget és a lehetőséget is meg kell kapnia. A bizottság október 2-án elmondta, hogy a szociális és foglalkoztatási politikákat figyelni fogja az EMU-ban, illetve az együttműködést fokozni kívánja. A túlzottan erős vagy túlzottan kemény reformok esetleg negatív hatással is járhatnak a szociális dimenzió tekintetében a szociális helyzetre vonatkozó kérdéseket hatékonyabban kellene kezelni, a szolidaritásra sokkal jobban oda kell figyelni, a mobilitást elő kell segíteni, a szociális partnereket nemzeti és európai szinten is jobban be kell vonni a munkába, tehát ezek a feladatok várnak ránk. Az új eredménytáblázat kidolgozása segíthet abban, hogy a nagy szociális problémákat és foglalkoztatási problémákat jobban mérjük, illetve előre lássuk, vagy hamarabb láthassuk, és a különböző makroekonomiai egyensúlytalanságok szociális hatását is jól fogják mutatni ezek az új eredménytáblák. Egy előrejelzési vagy veszély felhívó mechanizmust is ki kellene dolgozni. Ezen kívül az európai szemeszteren belül a jó gyakorlatokat, a kiválóságokat jobban meg kellene osztani. Mint ahogy a görög miniszter is elmondta, látjuk, hogy rengeteg olyan ember él Görögországban, aki szinte egyáltalán vagy csak korlátozottan fér hozzá a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ez mindannyiunk problémája, nem csak Görögország problémája. November 20-án a parlament elfogadott egy állásfoglalást, ami szerintem kevésbé volt ambiciózus, mint amit eredetileg a bizottság javasolt. És ez nem az ön hibája, elnök asszony, mert tudom, hogy ön foggal körömmel harcolt azért, hogy a lehető legnagyra törőbb legyen ez a célkitűzés kör. Csak hogy makroökonomiai és társadalmi szempontból igen különbözőek a tagállamok, tehát a célkitűzések sem voltak mindig egyformák. És remélem, hogy ezeket a problémákat azért majd meg tudjuk oldani. Tehát megszületett ez az állásfoglalás, elfogadásra került, de ez nem volt elég erős. Például a megszorító intézkedések negatív hatásairól ez nem szól. Kihúzták azt a paragrafust, ami arról beszélt volna, hogy a makroökonomiai egyensúlytalanságok sokszor oda vezetnek, hogy egymástól függenek, méghozzá túlzottan függenek egymástól a különböző tagállamok, és hogy az egyikben megjelenő problémák átgyűrűznek a másikba. A szociális dömpingről sem beszéltünk eleget, pedig a decemberi tanács kérte, hogy ez is legyen része az EMU szociális dimenziójának, és az, hogy most már nem beszélünk a szociális dömping elleni harcról, ez elég negatív üzenetet juttat el a polgáraink irányába. Aztán, hogy kiegészítő mutatókat kellene fölvenni az eredménytáblába, ez igen aktuális kérdés. Mi holnap a nemzetgyűlésben pontosan ezzel kapcsolatban fogunk lefolytatni egy vitát, hogy Franciaország szintjén milyen új indikátorokra van szükség. A méltányos munka, a hajléktalanság, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a gyermekek szegénysége olyan mutatók, amelyekkel valóban érdemes lenne dolgozni. Ezek olyan fogodzó pontok lennének, amelyek mentén megfelelő szociális politikákat lehetne kialakítani itt Európában. És a Szociális Bizottság elnöke Franciaországban már elkötelezte magát, hogy szívesen együttműködik velünk, Ezeknek a kérdéseknek a kidolgozásában február 18-án kerekasztal beszélgetést fogunk szervezni ebben a témában. Az itt jelenlévő európai parlamenti képviselőket is szeretettel várjuk erre az eseményre. Az első olyan gondolkodási folyamatnak ugye az a lényege, hogy az EMU szociális dimenziójáról elmélkedjen, és az egész európai szemeszter tulajdonképpen ezekre a kérdésekre kell, hogy koncentráljon. Ami pedig magát az eredménytáblát illeti, ennek egy olyan eszközé kell válnia, amely a szociális dimenzió és a gazdasági politikák kialakítását alakítja az ország specifikus ajánlásoknak is jobban figyelembe kellene venni ezt, valamint jobban figyelembe kellene venni az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés lehetőségeit, a szegénység elleni harcot. Most Sergio Guterres jelentésére nem szeretnék még egyszer kitérni, ezt mindannyian ismerjük. Ez a méltányos munkáról szóló mutatókról, illetve a gyermekek munkanélküliségéről szól. Ezeket a mutatókat is rendkívül jónak tartjuk. Ezen kívül rendkívül fontos, hogy a szociális mutatók kötelező érvényűek legyenek a különböző makroekonomiai instabilitásokat és a költségvetési hiányt sokkal közelebbről kellene figyelnünk, és egy több szintű ellenőrzésnek kellene alávetnünk, valamint a jó gyakorlatok megosztását is hatékonyabbá kellene tenni. Az EMU szociális dimenziója szempontjából azt is figyelembe kell venni, hogy rendkívüli módon összefonódtak és egymástól függenek, különösen az eurozónás országok, és az eurozónás gazdasági minisztereknek ki kellene térniük a szociális kérdésekre is, illetve a szociális minisztereknek is kellene ugyanolyan rendszerességgel találkozniuk az eurozónán belül, mint mondjuk a pénzügyi és gazdasági minisztereknek. Tehát egy ilyen fajta fórum is kellene az eurozónán belül. A 13. cikk előír egy konferenciát, amely tulajdonképpen jó kezdeményezés, amely az Európai parlamentet és a nemzeti parlamenteket fogja össze. És van még egy harmadik kérdés is, amire ki kell térnünk. Ez egy olyan stabilizáló rendszer, amit európai szinten kell végrehajtanunk. Ez tulajdonképpen egy alap jövedelmet biztosítana mindenkinek, egy alapmunkanélküli segéllyel kiegészítve Franciaországban ezt miknek hívják, tudom, hogy Németországban is létezik egy ilyen rendszer, de nem minden tagállamban van egy ilyen úgynevezett alapjövedelem. Amennyiben ez minden országban létezne, akkor az nagyon sok mindenkinek segítene. Nyilván Romániában mondjuk nem ugyanaz lesz az összege, mint Franciaországban vagy Írországban, de a fontossága, jelentősége ugyanolyan nagy lenne egy ilyen alapjövedelemnek, bármelyik tagállamban, hiszen akkor legalább elkerülnénk azt, hogy rögtön mélyszegénységbe süllyedjenek azok, akik elveszítik a munkájukat. Voltak megoldási lehetőségek, Pervans Beres is beszélt arról, hogy bizonyos régebben bevált lehetőségeket egyszerűen el kell vetnünk, mert meghaladta őket az idő. Mobilizálnunk kell magunkat, hogy új eh, megoldásokat találjunk, és hogy az európai Unióban mindenkivel megértessük végre, hogy a szociális dimenzió megkerülhetetlen dimenzió. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, köszönöm a hozzászólást, és azt is köszönöm, hogy eh, tartotta magát a kijelölt 10 perchez. Igazából annak ellenére, hogy egy kicsit később érkezett, tökéletesen beilleszkedett az ön hozzászólása az eddigi hozzászólásokba. Ami ezt a bizonyos alapjövedelmet illeti, erről már nagyon sokat vitáztunk, de ne feledjük el, hogy itt két különböző dologról lehet beszélni, egyrészt egy alapbérről, másrészt pedig egy alap havi jövedelemről, ami lehet segély is. Tehát amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor ezt a két témát el kell különíteni. Aki szeretne hozzászólni a szociális dimenzióval kapcsolatban, az úgy gondolom, hogy már kitöltött azt a kis sárga cédulát, amivel szót lehet kérni, és nagyon kemény és szigorú elnök leszek. Két perc után elveszem a mikrofont. Hogy minél több mindenkinek lehetőséget tudjak adni arra, hogy hozzászólhasson ehhez a nagyon fontos vitához. Dominik Anigánnak fogok elsőként szót adni az ír parlament részéről. Thank you, Madam Chairman, and, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon, nagyon örülünk a bizottság javaslatainak mi szerint a szemónak lesz majd egy szociális dimenzi, dimenziója, illetve a szociális indikátorokat is beleveszi ebbe. Elnök azt mondja, értek azzal is, hogy plusz indikátorokat, jelző számokat kell bevenni. Novemberben és decemberben ülésen vett, olyan üléseken vettem részt, ahol megtárgyaltuk a bizottsággal, a, női, a Nemzeti Női Tanácssal, az Ifjúsági Tanácssal és különböző szakszervezetekkel az indikátorok kérdését, és az egyeztetésekből arra jutottunk, hogy korlátozott számú indikátorra van szükség, de a nők, férfiak és nők közötti egyenlőség kérdését mindenképpen tárgyalni, tehát a férfiak és nők fizetésének egyenlőségét, a méltányos munkát is kell tudni mérni. A szezonális vagy nem állandó jelleggel dolgozó személyek munkaszerződését is meg kell vizsgálni, ez Írországban egyre elterjedtebb. javaslatot gyűjtöttünk be a bizottságnak, gondolom megvizsgálják mag. majd. Kérdés az, hogy Európa hogyan fog eljárni azokban a területeken, ahol nem tudjuk elérni a normát, milyen célokat fognak megfogalmazni, mindenképpen eredményekre kell törekedni, és nyilván nem lesz könnyű ezeket elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az igen konkrét hozzászólást, ami maximálisan figyelembe vette ráadásul a hozzászólási időt is. Az olasz szenátus nevében Gedini úrnak fogok szót adni, illetve Gedini asszonynak elnézést kérek, szenátor hölgynek, a Partito Democratico képviseletében. Még szerencsé, hogy itt ül a titkárom, aki pontosan érti ezeket a kérdéseket. Molto rapidamente, eh, per... Köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan fogom mondani, hogy gyorsan végezzünk, teljes mértékben egyetértek azzal, amit bevezetőjében mondott az elnök asszony, illetve Leroy asszony által elmondott dolgokkal is teljes mértékben egyetértek. Fontosnak tartom a szociális jelzőszámokat, nyilván ezeket, meg, ezeket még lehet javítani, de integrálni kell mindenképpen ezeket a javaslatokat. Úgy vélem, hogy értelmes, okos jelzőszámokat kell, jelző adatokat kell bevezetni, például a férfiak és nők fizetések közötti különbségről mindenképpen el kell mélyíteni a válság hatásáról szóló elemzést, illetve a makrogazdasági mutatókat is. Tudni kell elemezni, hogy milyen hatással volt mindez a lakosság különböző rétegeire. Nos, mindenképpen tehát olyan módon kell ezt megtenni, hogy stratégiákat tudunk definiálni, különböző makrogazdasági indikátorokat, és így a pénzügyi stabilitáshoz jobb, pénzügyi stabilitást jobban meg, úgy, meg tudjuk oldani, és hát sajnos ugye megszorításokat kellett bevezetni sok országban, ennek szociális következményei voltak, és ezek immáron hosszú távon nem fenntarthatók, nagyon leromlott az életminőség, és a reál gazdaság csak úgy lendülhet fel, hogyha ezeketnek a megszorító intézkedéseknek véget vetünk. Jó lenne, hogyha az Európai Parlament és a Bizottság tisztában lennének azzal, hogy a mutatók nem elegendők, a gazdasági mutatókban is kell szociális szempontokat felvenni, a, stabilit a stabilitást szolgáló pénzügyi megállapodásokban, illetve makrogazdasági megállapodásokban konkrétan, konkrét célokat kell megfogalmazni, például az ifjúsági garancia és meg kell, hogy jelenjen, meg kell, hogy jelenjen de ennek el kell különülnie azokban a kétoldalú megállapodásokban, amelyek a pénzügyi stabilitásról szólnak. Köszönöm. Euh, merci. Je donne la parole à Richard. Köszönöm szépen, Richard Fágrónak adok szót két percre. Zdravím představitele řeckého předsednictví. Köszönöm szépen. Szeretném teljes szívemből üdvözölni a görög elnökség képviselőit. Kérem, hogy gondolkodjunk reálisan. Azért nem tudunk igazán előre haladni, mert szociális területen létező irányelveket nem kívánják bevezetni a tagállamok, azt mondják, hogy megvan a joguk, ehhez minden tagállam más, különböző hagyományok vannak, és amíg ez nem változik meg, addig semmi nem tud megváltozni. A Lisszaboni stratégia az volt, hogy több és jobb munkahelyre van szükség, hát ez nem valósult meg, kevesebb és rosszabb munkahelyeink vannak, sosem lesz ennek jó vége. Köszönöm. Köszönöm szépen a rövid és igen világos hozzászólást.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 tapasztalat az, hogy ezeknek a programoknak, a gazdasági programoknak, reform programoknak a végrehajtása nagyon nehéz. Nem csak a ö, kurtítások és a szociális ö, nehézségek miatt, hanem mert nincs meg a gazdasági alapja annak, hogy a ö, válságot ö, visszafordítsuk. A, az adósság elengedés óta az a probléma, hogy Ciprus a növekedés hiányának ördögi körébe zuhant, és a szegénység egyre növekszik, a munkanélküliség rekordmagasságokban szárnyal, és a szociális helyzet javítása nagyon helyzet. A fiatalok körében 35%-os a munkanélküliség, és a jövedelmeket 30%-kal csökkentették rengeteg a hajléktalan, nagyon sokaknak el kellett hagynia a, lak, a lakóhelyüket. Most ha a szociális indikátorok bevételéről szólunk, akkor nagyon pontosan ki kell gondolnunk, hogy milyen, pontosan milyen indikátorokra gondolunk, mik azok a mutatók, amelyek megfelelőképpen ösztönzik a munkahelyteremtést, hiszen ez a legfontosabb annak érdekében, hogy a termelékenység újra meginduljon az Európai Unióban. Azon kívül a ö, szociális partnerek közötti tárgyalások, a kollektív ö, ö, szerződések kitárgyalása és más területeken is nagyon fontos, hogy megmaradjon ez a jó kapcsolat a szociális ö, partnerek között, hiszen csak ki tudunk harcolni a szegénység ellen. Köszönöm szépen. A szocialisták koordinátorának, Alejandro Szerkesznek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is üdvözlöm a tagállami parlamenti képviselőit. Nagyon örülök annak, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a gazdaság és monetáris unió szociális dimenziáról beszélhetünk, hiszen az európai szociális modell jövőjét kell megtárgyalnunk. A szociális politika mindig is a szegény országok egyik, a szegény országok számára volt fontos az Európai Unióban. Nos, Dölor, a Dölor korban, a hőskorban rendkívül sok irányelv született. A bővítés után és a liberálisok fellépése után ez immáron nem lenne lehetséges láthattuk, hogy a, koordin- a válság megmutatta, hogy a, hogy a koordináció gyenge lábakon áll, a globalizációs harc és a, a fizetések lefelé nyomása milyen hatással van. Egy lehetőségünk van, az Európai Unió abbéli potenciáját kell növel, növelni, hogy a válsággal szembe tudjon nézni, a gazdasági kormányzás mellett azt is értenie kell a kormányoknak, hogy nincs gazdasági kormányzás, szociális kormányzás nélkül nincs egyes, nincs ö, egységes valuta, egységes gazdaság nélkül, és nincs egységes gazdaságpolitika, nincs egységes belső piac, akkor, hogyha nem összevethetők, nem hasonlóak a szociális normák Európa különböző országaiban. Nem elfogadható az, hogy egyes országokban termelés van, más országok pedig szállítják az olcsó munkaerőt. Nem csak a munkavállalók jogairól kell beszélni, hanem természetesen a munkaadók jogairól is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelonen képviselőnek adok most szót a Finn parlament részéről. Arvoisa puhemies tämän viikon aikana on kuultu... Köszönöm szépen. Múlt héten elég sok olyan beszédet hallottunk, amely arról szólt, hogy minden probléma megoldódott Európában, az euróvezetben, de a megszorítások miatt nagyon magas a munkanélküliség iráta, és sok a szegény ember ha például Görögországból indulunk ki, ott még nagyon sokat ennivaló. És segélykiáltásokat hallhatunk, sokan kérnek támogatást, és nyilván ezek feltételekkel párosulnak. Véleményem szerint nem lehet úgy a jövőt felépíteni, hogyha nem adunk segítséget ezeknek az embereknek, hogyha nem gondolunk arra, hogy a növekedést valahogyan ösztörözni kell. A lehető leghamarabb meg kell találni a megoldást. Ez azt jelenti, hogy különös figyelemmel kell lenni a szociális kérdésekre. Éppen ezért Éppen ezért úgy gondolom, hogy nincs is más út. Egész Európában nagyon magas a munkanélküliségi ráta, csak úgy lehet megszabadulni ettől, hogy ha garantáljuk, hogy azok a pártok, amelyek Európa barát pártok, ezek többséget kapnak a következő választásokon, csak így tudjuk ezt megoldani. Köszönöm szépen. Tomás Mannnak adom meg a szót a mi alelnökünknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mucis miniszternek szeretnék kérdést feltenni. A múlt héten önök miniszterelnökével, Samaras úrral tudtunk tárgyalni Strasbourgban az Európai Parlamentben, és imponáló beszélgetést tartottunk vele. Úgy gondolom, hogy sok biztatást meríthettünk a beszédéből. A válság megmutatta, hogy az európai szociális modellnek milyen hiányosságai vannak, és hogy milyen szándékaink vannak. Az önök országában a strukturális reformok végbe mentek. Az OECD ezt megerősítette, de van, aki kétségbe vonja ez, ezt fontos, hogy a strukturális reformok végrehajtásának eredményeit, pozitív eredményeit hangsúlyozzuk nem csak Görögországban, hanem a többi országban is. A trojkát sokan kritizálják. Önök szerint szükséges az, hogy a trojka közvetlenül beleszóljon az országok ügyébe? A másik kérdésem az ifjúsági garancia. 6 milliárd eurót tettünk ennek érdekében félre. Ez nagyon fontos eszköz, nem így gondolja elnök úr, miniszter úr? Aztán a szakmunkás hiány Németországban például nagyon nagy, a, a munkanélküliség miatt nagyon sok szakmunkás vándorol el bizonyos országokból más országokból, és ez agyelszívást jelent. Köszönöm szépen, megadom a szót mindjárt a miniszter úrnak, hogy válaszoljon erre a konkrét kérdésre, de vannak még hozzászólóink, konkrétan még hárman szeretnének hozzászólni. Augustin Launak fogom megadni a szót a lengyel szenátus nevében, és elnézést kérek, amennyiben rosszul ejtettem ki a nevét. Proszę Państwa, Polska z zainteresowaniem. Köszönöm. Hölgyeim és Uraim! Lengyelország megvizsgálta az Európai Bizottság javaslatait, nagy érdeklődéssel fogadtuk ezeket. Lengyelország ugyan nem része az euróvezetnek, de nem most a válság alatt kezdtük el megreformálni a szociális rendszerünket, ezt már korábban elkezdtük, így aztán sikerült elkerülni, hogy a válság különösen súlyosan csapjon le Lengyelországra. Ugyanakkor kicsit tartunk ettől a kezdeményezésről, elképzelhető, hogy új kritériumok kerülnek majd bele ebbe a javaslatba, tehát hogyha valaki be akar kerülni az euróvezetbe, akkor új feltételeket szabnak. nem lehet tudni, hogy a két vagy három sebességes Európa nincs éppen most kialakulóban a javaslat hatására. Kérdés, hogy a szerződésbe belefér -e ez? Persze elképzelhető, hogy a, éppen a szerződések módosításán dolgoznak. Lengyelország el tudja fogadni ezeket a javaslatokat azzal a feltétellel, hogy az új eszközöket célzottan alakítják ki, és hogy ezek a mutatók, ezek a jelzőszámok pontosan frissül, frissülnek majd, és egyértelműek lesznek. Hogyha mindez, mindenek konvergenciós céljai lennének, akkor bizony lennének fenntartásaink, hiszen akkor a versenyképességünk szenvedné ezt meg, és valószínűleg munkahelyek elvesztéséhez is vezetne. Az is fontos, hogy a célkitűzéseinket emellett is be tudjuk tartani. Egyrészt tehát reménykedve fordulunk a javaslat felé, másrésztől pedig azért óvatosak vagyunk, de elviekben egyetértünk ezzel, és aktívak vagyunk. Filip Bulan. Filip Bulannak adok most szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! az természetesen mindannyiunk számára evidens, hogy az emo szociális dimenzióját növelni kell, vagy meg kell valósítani. De lehet, hogy nem vagyunk eléggé nagyra törőek, és nem dolgozunk eléggé keményen ezen a perspektíván, illetve más perspektívákon is, amelyek a konvergenciát elősegítik. Az, hogy az eredménytáblán több mutató legyen, az jó lenne, és hogy ezek a mutatók minél kötelezőbb érvényűvé váljanak, azzal is egyetértek. Ezen kívül mind jogalkotási szempontból, mind pedig verseny szempontból fel kell lépnünk. Hogyha a szociális gazdaságot szeretnénk megvalósítani, akkor ezt úgy kell elérnünk, hogy a KKV-k ugyanolyan fontos szereplőivé válhassanak a piacnak, mint az óriási multicégek. Úgyhogy sokkal jobban oda kell figyelnünk a vállalatok társadalmi felelősségvállalására, a szociális vállalkozásokra, és arra, hogy aktívabban lépjünk fel a szociális dimenzió megvalósításában. Így tudunk csak jobb szociális konvergenciát létrehozni. A nemzeti parlamentekkel talán egy kicsit feszegethetnénk a szubszidiaritás kérdését. Ugyanis itt az Európai Parlamentben mi úgy véljük, hogy azért bizonyos esetekben egy kicsit több Európára lenne szükség. Nem akarjuk természetesen megtépázni a nemzeti parlamenteket, de mégiscsak úgy gondoljuk, hogy szükség lenne olyan konvergencia mechanizmusokra, amelyek lehetővé teszik, hogy több mindent valósítsunk meg európai szinten. Igenis vannak olyan tagállamok, ahol a szociális és a gazdasági kritériumok igen hasonlóak, és lenne hozzáadott érték abban, hogy bizonyos konvergencia szektorokat, bizonyos régiókat esetleg összevonjunk, és így mind a szociális kritériumokat, mind a gazdaságot fejleszteni tudnánk. Az utolsó hozzászólónk Karima Deli lesz, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a szociális dimenziót mindenképpen erősíteni kell a pénzügyi és gazdasági kérdések mellett. Az egyetlen probléma az, hogy öt éve folyamatosan ezt mondjuk, és aztán, hogy mit csináltunk, az már másik kérdés, ugyanis azt kell tapasztalnunk, hogy sem a tanácsnál, sem a bizottságnál nem vált prioritásra ez a bizonyos szociális dimenzió. Tehát most mégis mit kellene tennünk, hogy ne csak üres szavak legyenek ezek, hanem hogy tényleg a tanács és a bizottság figyelembe vegye végre a szociális dimenziót. A másik kérdésem, elnök asszony, az ön jelentésére vonatkozik. Az ön jelentése valóban lenyűgöző, különleges, remek, de már akkor elmondta, amikor ezt a jelentést megírta, ami már néhány évre tehető, tehát már akkor elmondta, hogy meg kell tennünk azt, amit a görög elnök is mondott, hogy ez intelligens ágazatokra kell koncentrálnunk. Az energiára, a szociális innovációra. Na most ezzel kapcsolatban elég komoly problémám van. Itt van az Európai Parlament. És az Európai Parlament tulajdonképpen tehet javaslatokat, amiket utána támogathatnak a nemzeti parlamentek, akkor mégiscsak hogyan fordulhat elő, hogy ellentmondások vannak a parlament, a tanács és a bizottság vélemények között? Szeretnék feltenni egy kérdést ezzel kapcsolatban a görög elnökség képviselőjének azt mondták az imént, hogy nincsen csoda recept, amivel meg lehet valósítani a fejlődést, hogy mi várjuk, hogy elinduljon a gazdasági fejlődés. Az IMF egyenesen azt mondja, hogy ebben az évben nem várható gazdasági fellendülés. Tehát euh, akkor most az van, hogy ülünk, és akkor várunk, és a fejlődés meg nem jön, vagy pedig akkor végre teszünk is valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy már így is egy kicsit kifutottunk az időből, de mivel két konkrét kérdést is kapott a görög miniszter, természetesen megadom neki a szót egészen konkrétan négy percre. Köszönöm szépen. Először az utolsó kérdésre szeretnék választ adni. Biztosíthatom önöket az arról, hogy a görög kormány nem fog ölbetett kézzel várni arra, hogy meginduljon a növekedés. A görög kormány tényleg nagyon sok dolgot meg tudott változtatni már eddig is gazdasági szempontból Görögországban. A növekedés sel összefüggésben van szorosan a kereskedelmi egyensúly, a kereskedelmi mérleg is a 2014-es évben várható, hogy most a recesszióból növekedésre váltsunk. Ez nagyon fontos, és különösen az a fontos, hogy legyen egy elsődleges fölösleg, és ez, ebből kell majd aztán ki, kiindulva tovább dolgozni. Tehát nem, nem ülünk ölbetett kézzel, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gazdasági helyzeten javítsunk. Na most a többi reformokkal kapcsolatos kérdés, amit kért köszönetet mondok. Görögország az elmúlt évek során rendkívül méreható reformokat hajtott végre, amelyek szükségesek voltak, amelyeknek végrehajtása rendkívül fontos volt a strukturális problémák leküzdése érdekében. És a görög válság mögött ugye nem csak strukturális problémák álltak, de nagyon, nagyon sok akadálya volt a munkaerő piacon annak, hogy a fejlődés megindulhasson, és bátraknak kellett lennünk annak érdekében, hogy ezeket reformok segítségével felszámolhassuk. A minimum, minimál bér kiszámításának egy új módszerét fogadtuk el, és a szociális partnerek most szabadon egymás között tárgyalhatják ki, hogy az adott ágazatban a minimálbér milyen mértékű legyen. Az idegenforgalom területén is megvalósult már a, a, a kollektív szerződés, és emiatt a fizetések ezen a területen is öt éve növekednek. A munkavállalók azonban még mindig nem érték el minden céljukat. Az Artemis ugyanakkor például egy olyan rendszer országunkban, ah, ami a fekete munka elleni küzdelmet segíti, ezzel kapcsolatban büntetésekkel gondoskodunk arról, hogy az jogszabályokat szigorúban betartsák. Tehát pénzbüntetésekkel sújtjuk azokat, akik ezek, ezeknek nem felelnek meg. A termelékenység nőtt, és a fekete munka aránya 21%-kal csökkent, ami ugyancsak erősíti a versenyképességünket. Eredetileg csak 15%-kal számoltunk, és a 21% azt mutatja, hogy a vártnál is jobban működik ez a rendszer. Tehát bizonyos stabilitást láthatunk ezen a téren és 2014-ben remélhetőleg még jobban vissza fogjuk szorítani a fekete munkát. Minisztériumomban én több reforma, reformért is felelős vagyok, amelyek mind a munkanélküliség, felszá, munkanélküliség ráták csökkentésére vonatkoznak és a fiatalok körébe különösen fontos ennek a visszaszorítása. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek, hölgyeknek és uraknak, akik részt vettek ebben a vitában lezárni. Nem fogom ezt a vitát, mert majd a plenáris ülésen fogom összefoglalni, hogy mi történt itt a mai délelőttön, és ígérem, hogy hülyen fogom tolmácsolni, amit önök itt elmondtak. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi vita ékes példája annak, hogy mindenki véleményére szükség van, és mindenki véleménye hasznos lehet. A miniszter úrnak sok sikert kívánok az EBSZKÓS megbeszélésre a mutatók és az eredmény táblázat tekintetében. Merci de ces applaudissements. Köszönjük a tapsot. Akkor a mostani hozzászólók elhagyják most az elnöki tribünt, és várjuk a második szekció hozzászólóit. Et donc, euh, j'appelle à la tribune. Euh... Na most, hogy kikről is van szó, Adrián Solomon, a Román Parlament Szociális Ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke, Lubos Blaha a szlovák nemzeti parlament részéről, illetve a mi parlamenti jelentéstevőnk a szociális dimenzióról, Gutierrez Prieto úr. Chers collègues, euh... Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen a három új előadónknak, hogy felfáradtak ide az elnöki pulpitusra. Következik tehát a második szekció, a foglalkoztatásról beszélünk, az éves növekedési jelentésről, és amikor szociális dimenzióról beszélünk, akkor ide kell értenünk az ifjúsági garanciát is, a nyugdíjrendszerek reformját, valamint az Európai Szociális Alap, az új Európai Szociális Alap felhasználásának feltételeit is. Csak távirati stílusban szeretném elmondani, hogy hogyan is állunk ezekkel a témákkal kapcsolatban. 17 tagállam nyújtotta be az Európai Bizottságnak a végleges tervet az ifjúsági garancia végrehajtásával kapcsolatban, pedig 2014. januárjától él ez a lehetőség. A mandátum vége előtt a parlament fel fogja majd tenni azt a kérdést a bizottságnak, hogy vajon fogják-e ellenőrizni országról országra, hogy hogyan valósul meg az ifjúsági garancia végrehajtása. Az ifjúsági garanciát mi tényleg folyamatosan támogattuk itt az Európai Parlamentben, de hát a tanácsi ajánlásokat is figyelembe kell venni. A parlament harcolt azért, hogy minél szélesebb körben közvetlenül az ESZA-ból kerüljön finanszírozásra az ifjúsági garancia, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel egyetemben, ami ugye tanácsi kezdeményezés volt. Tehát az éves növekedési jelentés szempontjából, hogyha megnézzük az adatokat, a munkanélküliségi adatokat, akkor látjuk, hogy óriási eltérések vannak. Többek között nézzük meg az eurozónát, ugyanis sajnos az eurozónában is folyamatosan romlik a helyzet. A globális munkanélküliség és a fiatalok munkanélkülisége szempontjából is. Tehát nem fordíthatunk hátat ezeknek a nagyon szomorú adatoknak, amikor az éves növekedési jelentésről beszélünk. A mai parlament közi megbeszélés második fordulója következik tehát. Meg fogom adni még egyszer a szót Dimitris Kremastinos kollégának, a görög parlament foglalkoztatási bizottságának elnökének 5 percre. Sure. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy átadta nekem a szót. Még egyszer megismételném azt, amit az első vita bevezetéseképpen elmondtam. Sajnos Görögország vezető helyen áll a fiatalok munkanélkülisége területén, 60 százalék körül van ez az adat, és Spanyolországban is közelít, közelítenek ehhez a számok. Sajnos a déleurópai államok vezetnek ezen a negatív listán. Nagyon sok programot indítottunk el, miniszter úr is beszélt ezekről, de még az eredmények egyelőre nem jelentkeznek. Hogyha tulajdonképpen csak évenként egy százalékkal lesz majd lehetőség csökkenteni a munkanélküliséget, és ez sajnos azt jelenti, hogy az fiatalok egész generációja nő majd fel tulajdonképpen a munkanélküliségben, és akkor megkérdezzük magunkat, hogy egyáltalán miféle struktúrákra támaszkodhatnak majd ezek a fiatalok, és a jövőben hogy fog kinézni majd ezeknek az országoknak a jövője. Tulajdonképpen az országok gazdasági jövőjét fenyegeti ez az egész helyzet. Nagyon sokszor mondtuk már, hogy a megfelelő növekedési ráta nélkül, amely évente 3-5 százalék között mozog. A munkanélküliséget sem fogjuk tudni eredményesen csökkenteni. Egyébként ez olyan, mintha aspirint szednénk a komoly betegség gyógyítására. Márpedig most nagyon-nagyon súlyos betegségekben szenvedünk, most nem csak a fejünk fáj. Úgyhogy lehet, hogy az aspirin az csak annyiban segít, hogy kibírjuk a betegség tüneteit, de az biztos, hogy a betegséget nem fogja kezelni. Az Európai Uniótól tehát sokkal többet várunk a növekedés serkentő intézkedések területén, mert enélkül 3 és 5 százalékos növekedés nélkül a dél-európai államok helyzetén nem fogunk tudni segíteni, nem fogunk tudni látványos eredményeket produkálni a munkanélküliség területén. Most térjünk át a nyugdíjak kérdésére. Ha valaki arra kényszerül, hogy a nyugdíjakat és a fizetéseket csökkentse egy állam, adott államban, akkor különösen a nyugdíjak szenvednek. Már pedig azért, mert ugye a nyugdíjasok azok már úgyis rövidebb jövő elő néznek, ők a foglalkoztatás szempontjából már nem nagyon számítanak, és ezért tulajdonképpen a nyugdíjasokat sújtja leginkább ez a helyzet, pontosan azokat az embereket, akik egész életükben keményen dolgoztak annak érdekében, hogy idős napjaikat majd nyugalomban tudják megélni. Ez egyszerűen nem civilizált megoldás. Az nem igaz, hogy, az, hogy egyes államokban ez legyen a megoldás még nagyon nagy a nyugdíjasok körében tapasztalható életszínvonal különbség az Európai Unió államai között, és igenis figyelemmel kell lennünk a reformok végrehajtása során arra is, hogy a nyugdíjasok ne nyugdíjasokat ne sújtsa különösképpen ez a helyzet. Meg kell próbálni egy bizonyos európai szinten intézkedni arról, hogy a nyugdíjaknak legyen egy bizonyos minimum összege, mert különben pontosan őket sújtjuk majd leg, legnagyobb mértékben. Köszönöm. Köszönöm szépen az értékes hozzászólást, elnök úr, ez jól elindítja majd a vitánkat. Most megadom a szót Adrián Szolomonnak, a román képviselőház szociális biztonsággal foglalkozó munkacsoportjának alelnökének ő arról fog beszélni, hogy Romániában hogyan alakulnak a társadalmi egyenlőtlenségek, illetve hogy az éves növekedési jelentés az európai szemeszteren belül hogyan alakult Románia esetében. Tíz percre adok önnek szót. Domnilor, și domnilor Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégek, nagy megtiszteltetés számomra, hogy hozzászólhatok ehhez a rendkívül fontos vitához. Négy részre osztottam a hozzászólásomat, az expozémat. Először a foglalkoztatásról szeretnék beszélni. Rövid áttekintést szeretnék nyúlni nyújtani arra, hogy mi történt a válság alatt, aztán arról szeretnék beszélni, hogy milyen szociális következményei voltak a válságnak, miért tartott ilyen sokáig, aztán arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak ezen szociális problémák enyhítésére, végül pedig szeretném azt elmondani, hogy mi az igazi megoldás arra, hogy az EU gazdaság és szociális problémáit hogyan lehet megoldani. Nézzük tehát a válságot. A fiatalok körében nagyon magas a munkanélküliségi arány, egyre többen kerülnek szegénység közelben, nagyon nagy a különbség az északi és déli, illetve keleti és nyugati országok között, illetve az országok ban és nagyon nagy a különbség a gazdagok és szegények között, egyre nagyobb a különbség a fizetések között, egyesek vesebelők a profitot, mások pedig ö, keveset keresnek, a ö, szociális háló egyre gyengébb, egyre emelkedik, egyre nagyobb mértékű a hosszú távú ö, munkanélküliség, és ennek sajnos strukturális következménye is lehetnek, ez pedig a gazdasági növekedési potenciát befolyásolja negatívan hosszú távon. Sajnos a munkanélküliségre vonatkozó előrejelzések elég negatívak, ez a, az éves növekedési felmérés része. A gazdasági fellendülés és a válság, válság szociális hatásainak kombinált eredménye az, hogy nem valószínű, hogy újonnan, hogy, mi, hogy hamar kilábalunk majd a, a válságból. Nagyon nagy annak az esélye, hogy politikai válság alakul ki, ebből kialakulhat egy szociális válság, ez rendkívül frusztráló, és ez a populizmus malmára hajtja a vizet, ez rendkívül aggasztó az EU-ban az egyik legfontosabb dolog, a szabad mozgás, a populisták pedig ennek a, vég, ennek a végét szeretnék. Mindenképpen meg kell védenünk, ki, a szabad mozgás elvét ki kell állni emellett, érvelni kell az, azok ellen, akik azt mondják, hogy be kell szüntetni a szabad mozgást, hiszen ezek alapvetően idegen gyűlölő személyek. A válság előtt Európa alapvetően elég visszafogott, moderált politikát folytatott, a fiskális felügyelet, illetve az alacsony az alacsony infláció volt az alapfeltétele a megfelelően stabil gazdaságnak, de a válság megmutatta, hogy a makrogazdasági stabilitás ezen szempontok mellett nem feltétlenül adott. Nos, a válság alapvetően nem csak a fizetési mérlege egyenlegén egyenlege hiánya miatt alakult ki, hanem az állam adóságok alakulása miatt is. Az állam és, az, és a ö, magán ö, szféra nem megfelelő kiegyenlítettsége is ide vezetett. Sok ország eladósodott, a többletet nyújtó országokat eh, toleráljuk, és ez nagy megosztottságot alakított ki Európában. Viszont akik a nehézségekkel küzdő országokat nem nagyon eh, kedveli Európa. A eh, japán gazdaság változásai számára szempontjából, e-, vagy miatt el kell mondani azt, hogy Európa versenyképessége is csökkent. Most a gazdasági tudásunk nőtt ugyan Európában, de a recessziót nem kezeltük olyan jól, mint a 1930-as 30 évek nagy gazdasági válságát. Most átérnék a harmadik részre. Milyen szakpolitikákat, intézkedéseket vetettek be, hogy a válság hatását csökkentsük? Nos, a foglalkoztatást, a növekedést serkentő intézkedéseket vetettek be. Úgy gondolták, hogy a piac mozdulatlansága miatt történt ez. Sajnos az intézkedés csak nem voltak eléggé sikeresek. Az EU-s szakpolitikák a strukturális reformokat helyezték előtérbe, tehát a szociális védelmet ö, ö, csökkentették, a munkavállalók mobilitását növelték, illetve megpróbálták a képzést a mm, munkavállalók hiányával összehangolni. Aztán a fizetéseket is megválasztották, illetve megpróbálták az embereket, megpróbáltuk az embereket arra ösztönözni, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra. A trojka, tehát az IMF, a Világbank és az Európai Unió 2010 és 2011-ben rákényszerítette ezeket az intézkedéseket Romániára. A munkanélküliségi segélyeket is csökkentettük. Sokan azt gondolják, hogy a munkanélküli segély olyan, mint hogy a fizetett szabadságon lennének a, a dolgozók. Ez hosszú távon sem produktív, lecsökken a lecsökken a kereslet, és ne, fegye, ne feledjük el, hogy a gazdasági növekedés hiánya, a ciklikus növekedés okozza a munkanélküliséget. Megfelelő iparpolitikával, megfelelő szociálpolitikával lehet csak elérni az ellenkezőjét, hogyha, hogyha csupán a munkanélküliségét csökkenjük, akkor annak semmi hosszú távú eredmény eh, nem lesz, sőt a keresletet fogja csökkenteni. A termelékenységet kell növelni. Ezt csak úgy hetjük el, hogyha megnő az áruk és a szolgáltatások iránti kereslet. Fontosnak tartom a képzési programokat, a különböző szociális programokat. Ez segít a munkavállalóknak abban, hogy munkát keressenek, de nem feltétlenül találnak munkát. sajnos az a helyzet is elképzelhető, hogy defláció alakul ki. Mire van szükségünk? Egy új gazdasági modellre. EU-s szinten lépések történtek, hogy az ifjúságot segítsük, illetve hogy az EMU szociális dimenzióját kifejlesszük eredménytáblával, szociális mutatókkal, illetve a KKV-k hitelhez való jutását segítsük, megkönnyítsük. Ezt fontosnak tartom, de nem feltétlenül vezet ez fenntartható fellendüléshez, illetve megmarad így is a magas munkanélküliség iráta. Elég borúsan látom tehát a helyzetet, hiszen a megszorítások megnyomorították a lakosságot. Franciaország úgy ö, azt a tanúságot mondta le a statisztikákból, hogy a nem megfelelő, a, a nagy jövedelembeli különbségek okozták a válságot, hogyha alacsony a kereslet, akkor bizony nem lesz nagy a gazdasági növekedés, és ez a szegénységhez vezet. Sajnos nagyon nagy az egyenlőtlenség az Európai Unión belül növekedés szempontjából, szegénység szempontjából, hogy ezt nem orvosoljuk, akkor stagnálni fogunk. A nagy hitelezők, a bankok, a tőke felhalmozók számára tettünk, vagy velük tettünk jót, a, a munkavállalók számára még nem tettünk semmit. Igazi növekedésre van szükség. Ezt úgy lehet elérni, hogyha több fizetést adunk, hogyha a a magán és az államgazdaságba beruházunk, hogyha a reálgazdaságba is beruházunk, hogyha nincs annyi egyenlőtlenség. Ez csak úgy jöhet létre, hogyha a kormányok igazán felvállalják feladatukat, tényleg a közérdeket képviselik. A piac szorításából ki kell vonni a gazdaságot, és a, sokkal inkább a lakosságot kell középpontba tenni. ne feledjük el, hogy a demokratikus, a lakosság demokratikus ellenőrzésével kell működnie a kormányoknak. Az Európai Unió tehát nem adott ideális választ a válságra, nem megfelelően kezelte azt, strukturális és nem ciklikus okokat tulajdonítottak a válságnak, ezért nem helyes választ adott az Európai Unió. Az előző hozzászóló említette, hogy a rákot próbáljuk paracetamollal kezelni, nem megfelelő választ adtunk, tehát a gazdasági növekedést kéne ösztönözni, ehhez új gazdasági modell kell, amely a jobb munkát tartja fontosnak, és amely az emberek közötti egyenlőtlenséget próbálja csökkenteni. Köszönöm szépen, hogy az elnök Lubos Blaha következik, a Szlovák Nemzeti Tanács Európai Bizottságának tagja. Arról fog beszélni, hogy az ifjúsági garanciát eh, hogyan valósítják meg, hogyan hagyják, hagyják végre, illetve milyen tervei vannak Szlovákiának. Ďakujem, ďakujem pekne. Stené kolegyne, eh, kolegovia, srdečne Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kollégáim! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy ebben a témában felszólalja. Először néhány foglalkoztatási adatot közölnék Szlovákiáról és az mi ö, szociális programjainkról, majd pedig alternatív projektekről számoljak be, amelyek ö, véleményem szerint hozzá tudnak járulni a szociális ö, problémák megoldásához. Szlovákiában a munkanélküliség volt legnagyobb szociális problémánk, jelenleg 13,5%-os a munkanélküliség, a fiatalok körében 34%-os a munkanélküliség. Hát, hogyha a oktatás alatt álló fiatalokat levonjuk ebből, akkor is 14%-ot kapunk, tehát magasak az adatok a munkanélküliség elleni küzdelem legfontosabb prioritásunk. Egy nemzeti tervet készítettünk el az ifjúsági garancia megvalósítása érdekében, és az Európai Bizottsággal már elkezdtük az ezzel kapcsolatos tárgyalást, konzultációt. Az európai alapoknak köszönhetően már is 70 milliárd eurót fordítottunk majdnem 12 ezer munkahely teremtésére, és egy éven keresztül támogatjuk a fiatalokat foglalkoztató, tehát 29 éves korig bezárólag fiatalokat foglalkoztató munkaadókat. Ezen kívül a kormány úgy döntött, hogy ezzel kapcsolatban ö, felmenti a munkaadót a biztosítási hozzájárulások fizetése alól. Szociális indikátorokat tehát már is belefoglaltuk az éves növekedési jelentésbe. En, annak ellenére, hogy mindezeket az intézkedéseket már hosszú éve alkalmazzuk, mi, még mindig magas a munkanélküliség aránya. Mi ennek az oka? Szlovákiában strukturális okai vannak a magas munkanélküliségnek ezekhez a válság konzekvenciái is hozzájárulnak. Három fő okot tudunk meghatározni. Egyrészt az oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti meg nem felelés. Ennek leküzdésére az egyetemi egyetemeken a munkaerőpiac igényeivel kapcsolatos tájékoztatást megerősítettük arról is gondoskodtunk, hogy a hallgatók gyakorlaton vehessenek részt, és a és a középiskolai oktatásban is változtatásokat tettünk. Második nagyon fontosok a szlovákiai területek közötti, régiók közötti nagyon nagy különbség. A nyugati területen csak 17,5%-os a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség még a keleti részén 34 os Ez hatalmas különbség, és ezért a kohéziós alapokból kapott támogatás rendkívül fontos számunkra. Tehát a régiók közötti különbségek rendkívül nagy problémát okoznak nálunk, ezért fontos az európai alapok kihasználása. Azon kívül a 7,5%-os roma kisebbség bevonása is nagyon fontos. Ők is inkább Szlovákia keleti részében laknak, és az ő körükben nagy a munkanélküliség aránya. A harmadik inkább politikai ok az a rossz szociális-gazdasági politikának köszönhető az alacsony adók, a privatizáció és a munkavállalók jogainak megnyírbálása. A utóbbi években liberális irányítás, gazdaságirányítás volt tapasztalható Szlovákiában és itt mélyültek az egyenlőtlenségek. A munkaadók javára fordult minden munka erőpiaci politika helyett, hogy a munkavállalók helyzetét támogatta volna. Ezzel, ezt a tendenciát igyekszünk megfordítani, de, de még mindig nagyon nagy a munkanélküliség. Itt a rugalmasság a legfontosabb kulcs szó de a rugalmasság egy, az elmúlt években az alacsony munkaerőt kihasználni kívánó munkaadók helyzetét támogatta. Tehát én úgy gondolom, hogy az új liberális politika kudarcának nagyon jó példát, hat, példáját láthatjuk, láthattuk Szlovákiában, amely csak tovább mélyítette a válság következményeit szociális módon. Úgy gondolom, hogy ideológiai ö, ö, problémákat ö, láthatunk tehát emögött, és ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió ö, nagyobb mértékben támogatja, támogassa a szociális vonalat. A szociális gazdasági projekt, amely az egységes piacról szóló jogszabályokban is szerepel. Nagyon fontos szerepet játszhat itt a szociális vállalkozás, a szociális vállalatok szerepe fontos, hiszen az, az ilyen szellemben működő vállalkozások a marginalizált társadalmi csoportoknak is munkahelyeket teremtenek. Ezen kívül a szövetkezetek is nagyon sokat, sokat tehetnek a munkanélküliség leküzdésében, hiszen a tulajdon és a jövedelem igazságosabb elosztását tartják szem előtt, és ilyen módon a foglalkoztatási számokat növek, növehetik, hiszen a munkavállalók motivációja sokkal magasabb ezeknek a szövetkezeteknek a részvétel, a szövetkezeteknek a keretében így az ilyen módon teremtett munkahelyek stabilabbak is. A másik stratégia, amit szeretnék aláhúzni, az az, hogy egy európai szinten kellene munkanélküliségi járadékot, illetve szegénységi támogatásokat kialakítani. Hogyha Brüsszel nem alakítja ki ezeket a szociális funkciókat, akkor ezen a területen nem lesz előrelépés. a Maastrichti szerződés szerinti európai állampolgárság politikai jogokban ugyan már kifejeződik, de úgy tűnik, hogy ezek közé nem tartoznak, a, ezek, ezekhez nem tartoznak oda a szociális jogok. Az európai polgárságot tehát szélesebb módon kellene értelmeznünk annak érdekében, hogy a munkanélküliség elleni küzdelmet Európa szinten tudjuk folytatni. Tehát egy feltételekhez nem kötött bevételt kell kialakítani. Az európai európai ösztöndíj és az európai szintű szociális jottatás, amely az európai átlagfizetés egy harmadát tenné ki, emiatt nagyon jó ötlet lenne. Ez tehát a másik nagyon fontos javaslatunk. A gazdasági globalizáció. A gazdasági globalizációt én, mint olyat nem utasítom el, de jelenlegi modell nem helyes hisz ez csak a, a dereguláció és a privatizáció alapján nyugszik, és ez egyenlőtlenségeket alakított ki. Rengeteg gyengesége van ennek a modellnek, amely az európai államok közötti különbségeket csak mélyíti. Nem folytathatjuk tovább e, a munkánkat ez szerint a modell szerint, hiszen így a állampolgáraink szociális helyzetét nem tudjuk támogatni, már pedig nem szeretnénk a latinamerikai vagy kínai állapotokkal versenyezni. Nem engedhetjük meg, hogy naponta 15 centes órabérért 16 órát dolgozzanak a munkavállalóink. Nyilván, hogy senkinek nem ez a célja, nem ezen az úton szeretnénk tovább menni. Szeretnénk az európai szociális modellt követni. És igyekszünk azon, hogy az európai szociális modell ne torzuljon. Tehát Szlovákia küzd a munkanélküliség ellen, de tisztában van azzal, hogy a liberális modell kudarcot vallott. Ezért tehát sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kormányok munkájára, és a szövetségi, az állami tulajdonra és a szövetségi tulajdonra. A szociális politikákat európai szinten harmonizálni kell, mert csak ezen, e, e, ezen a módon tudjuk a piac kudarcait kiavítani, Hogyha az új fasiszták európai szintéren való megjelenését el, el akarjuk kerülni, akkor ezt kell tennünk. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, egyáltalán nem az ifjúsági garanciáról beszéltek, hanem arról, hogy ön honnan, hogyan látják a szociális dimenziót, de ezzel is gazdagították a vitát. Most sokkal szigorúbb leszek, 10 percre fogom megadni a szót. Még nem, kér, nem mondom el, hogy kik, kiket írtam fel a hozzászólók listájára, de már 14-en jelentkeztek. Sergio Gutierrez következik, tehát 10 perc. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai szemeszterről szóló jelentésről szeretnék beszélni. Jelenleg foglalkozik ezzel a foglalkoztatási és szociális bizottság, holnap fogunk erről konkrétan beszélni a szakbizottságban. Ez a jelentés azzal foglalkozik, hogy a gazdasági és a pénzügyi kérdésekkel azonos rangra emelje a szociális kérdéseket, a koordinációban ö, foglalkoztatás, ö, a foglalkoztatás területén. Bizonyos tagállamokban, bizonyos tagállam bizonyos politikai vezetők, a bizottság tagjai közül sokan vannak, akik már azt mondják, hogy vég a válságnak, kilábalunk belőle, javul a gazdaság, a gazdaságban vannak pozitívumok. De vannak mások is, például jó magam, akik arról beszélünk, hogy még mindig nagyon rossz a helyzet. Lehet, hogy a makrogazdasági mutatók némileg javultak, de attól még sok országban drámai a helyzet, és a 2020-as stratégia megvalósításától is messze vagyunk. 0,0 volt a gazdasági növekedés az eurozónában 2013-ban. Ez mindenképpen jelent valamit. Minden ötödik fiatal Európában munkanélküli és vannak olyan országok, ahol bizony 50-60%-os a fiatalok munkanélküliségi rátája. A szociális kirekesztettség növekszik az összes európai országban, és egyre nagyobb a szegénység veszélye, a gyermekek szegénysége holnapról holnapra nő. Azt hiszem, hogy eléggé mélyen kell elemezni azt, hogy mi is történik. Hát egyrészt a makrogazdasági mutatók valóban javulnak, de az Európai Unió alapértékeit is figyelembe kell venni. Vannak, az, vannak, akik azt akarják velünk elhitetni, hogy rövid távon csatákat nyerünk, de ne felejtjük el, hogy a szociális adatok nagyon-nagyon komoly gondot jelentenek középtávon és hosszú távon. Szolomon úr említette, hogy van ugyan némi gazdasági fellendülés, de ez, ez lassabb, mint amire számítottuk, mint amiről a becslések szóltak, és ö, nem egységes. Nem minden tagállamban van ez jelen. Tavaly volt az első év, a kohéziós alapok létrehozás óta, hogy a konvergencia szint az, a tagállamok között nem csökkent, hanem nőtt. Tehát nem csak a, nem csak a tagállamok közötti jövedelem különbségi nő, hanem az egyedett tagállamon belül is megjelentek a, megjelentek a jövedelem különbségek, tehát nem ugyanolyan mértékben nőnek a jövedelmek a tagállamokon belül, az adott tagállamokon belül. Mindenképpen kritikusan kell elemezni, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, milyen gazdasági stratégiával jutottunk el idő. A fiskális konszolidáció szerintem túlzott volt, az állam háztartásra ez olyan hatással volt, hogy minél komolyabb megszorításokat hajtottak végre, annál inkább a recesszióba zuhant egy ország, és annál nagyobb szociális katasztrófa alakult ki. Szerintem a strukturális reformok sem voltak mindig megfelelőek, például a munka a foglalkoztatási reform sokszor a munkavállalók, fe, munkavállalók fizetését nagyon nagyban csökkentették, vagy a, nyugdíj területén is voltak megszorítások. Tehát kritikai elemzésre van szükség. Miről is szól a jelentés? Szeretnénk, hogy negy, szeretnénk nagyobb szintű demokratikus legitimációt elérni. Tehát erről is szól az európai szemeszter, sokszor beszélnek arról, hogy a döntéshozatalban a ö, tagállami döntési jogköröket átruházzuk az Európai Unióra. Mielőtt a kormányok ezt a megtennék, tehát átadnának bizonyos jogköröket, fontos, hogy egyeztessenek, konzultáljanak az érintett felekkel, a lakosokkal. A hatos csomagban, a six-packben ugye kötelező érvényű intézkedések vannak, de nem igazán vitatták meg ezeket a kérdéseket sem a tagállami parlamentekben, sem a társadalom különböző rétegeiből. Nekünk az Európai Parlamentben elég komoly a demokratikus legitimációnk választott szervezet vagyunk, ezért fontos, hogy a mi szavunkat is meghallgassák ebben a folyamatban. Azt is szeretnénk, kérni, hogy a reform folyamat folytatódjon. Minden olyan eszköz fel kell használni, ami az európai versenyképességet növelheti. De a versenyképesség nem csupán attól függ, hogy, vagy nem, csup, nem ar, arról kell, hogy szóljon, hogy lecsökkentjük a fizetéseket, vagy hogy E, e, vagy hogy európai polgárok e, millióit zárjuk ki a kollektív szerződésekből, vagy hogy csökkentjük a különböző szociális ellátásokat. Vannak azonban vannak alternatívák, máshogy is el lehet érni a versenyképességet. Például vannak olyan tagállamok, akik még mindig példásak ezen a területen. Nézzük meg a nemzetközi rangsorban kik a legversenyképesebbek. Itt vannak európai országok is, tőlük el példát venni. Európában inkább azt kell, Európában azt kell megnézni, hogy milyen beruházásoknak van olyan hatása, hogy a versenyképesség növekedésével jár. Tehát mindenképpen ö, okos, intelligens, fenntartható beruházásokra van szükség, amelyek a versenyképességet növelik, és amely megfelelő szintű fizetést is garantálni tudnak. Sokszor el szoktuk felejteni, hogy ilyen magas munkanélküliségi szint még nem volt, ezért jó a, az a, ezért jó a foglalkoztatás garantálása. Nagyon ambiciózusak voltunk ezen javaslattal kapcsolatban, hiszen komoly finanszírozás is van emögött. mögött. eurót költöttünk a válság során a pénzügyi konszol, vagy a fiskális konszolidációra. Az, az elkövetkezendő 7 évben viszont a fiatalok, az ifjúsági garanciának finanszírozására ennek töredéke jut. a fiatalok munkanélkülisége mindenki számára gondot jelent, mindenki foglalkozik ezzel, de akkor miért nem ruházzuk fel ezt a javaslatot megfelelő finanszírozással, miért nem támogatjuk meg? Hallottuk a hasonlatot a lábtörésről és az aspirinról. Szerintem sokkal súlyosabb a helyzet, nem csak, a, nem csak aspirinnel akarjuk kezelni a törött lábat, hanem még azt is, kez, azt is kérjük, hogy a betegnek a kezét is vágják le. Spanyolországban az a helyzet, hogy hogy Spanyolországban gyakorlatilag ugyanez a helyzet, kapjuk Európától a támogatást, a segítséget, de a, az ifjúsági ö, garancia miatt más forrásokból el kell vonni a segítséget. Tehát egyik kezünkkel adunk, másikkal elveszünk. Ezt okosabban kéne átgondolni. Még egy dolgot kérünk. Legyen közvita arról, hogy milyen európai eszközeink, lehetőségeink vannak még. Lehet, hogy ennek a vitának nem lesz majd áttörő eredménye, de legalább kezdjük el a párbeszédet. Ne csak az automatikus bevált válaszokat mondjuk el. Kérem fejezze be, mondja az elnök. Még fél percet kérek, mondja hozzászóló. Tehát, ha a válság alatt létrehoztunk volna egy munkanélküliségi biztosítást, a jelenlegi ö, tagállami befizetéseknek egy minimális százalékát folytattuk volna, fordítottunk volna erre, akkor lenne egy igazi szolidaritási eszközünk, és ez valószínűleg megakadályozta volna, hogy ilyen hatalmas különbségek alakuljanak ki a tagállamok között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az imént mondtam, hogy 14 hozzászólónk van, de igazából 7 hozzászólónk van, akik összesen ugye 14 percig beszélhetnek így. Tehát először is szeretnék köszönetet mondani a három hozzászólónak ebben a második szekcióban különösen a görög kollégának, aki itt ül mellettem. Köszönjük a hozzászólást, mondjuk konkrétan a nyugdíjreformról és az ifjúsági garanciáról nem sok szó esett, de talán majd a válaszokban hallhatunk erről is, ami a valódi témánk. Az első hozzászólónk a lett parlament szociális bizottságának vezetője, Vitalis Orlops két perc. Paldies, priekšsēdētāja, cienījamies damas, godātie kungi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, a 2013-as évre tulajdonképpen úgy gondolhatunk, mint egyfajta stabilizációs évre, de sajnos a hosszú távú munkanélküliség és a munkaerőpiac gyengesége még mindig jellemző volt a 2013-as évben. Kevés a munkalehetőség, ami rendkívül aggályos. Az európai szemeszter megfelelő koordinációs és reformeszköz lehet. Az európai szemeszter tehát jobban ki kellene használnunk. Itt vannak az ország specifikus ajánlások is, amelyek szintén nagyon hasznos eszközök. Ezeket talán a gyakorlatban jobban végre kellene hajtani, jobban figyelembe kellene venni. Jobb felülvizsgálatra, jobb ellenőrzésekre van szükség, illetve tanulnunk kellene egymástól is. ezek a fellépések, ezek a kezdeményezések vezethetnek oda, hogy a foglalkoztatást növelni tudjuk Európában. A szociális és foglalkoztatási eredménytábla valóban nagyon jól kiegészítené a már jelenleg is működő eredménytáblát. Ezzel én is egyetértek. Ugyanakkor azért ne felejtjük el, hogy elemzés nélkül ezek a mutatók mit sem érnek. Lettország folyamatosan küzd a munkanélküliség és a válság egyéb negatív hatásai ellen. Számos reformot indítottunk el, és most vizsgáljuk ezeknek a reformoknak a hatékonyságát, mielőtt újabb intézkedéseket hoznánk a reformok folytatására. Nagyon fontos, hogy, már, hogy a már elindított reformokat szociális és foglalkoztatási körben a lehető leghatékonyabban végre tudjuk hajtani. Rövid távon és hosszú távon egyaránt kell gondolkodnunk, és nem szabad elfelejtenünk, hogy sok reform hatása azonnal azért nem érzékelhető. Az elnökasszony kéri a hozzászólót, hogy fejezze be, mert lejárt az ideje. De az előadó folytatja. Lettország tehát számos reformot elindított már, és arra is koncentrálni fogunk, hogy az ország specifikus ajánlásokat végre tudjuk hajtani. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, az olasz szenátus nevében Barbara Lecinek adok szót, két perc. Beh, sicuramente anche noi auspichiamo per risolvere la questione. Mi is azt szeretnék, hogyha mi hamarabb meg tudják meg tudnánk oldani az ifjúsági munkanélküliség gondját, de azt hiszem, hogy itt nagyon nagy bátorságra van szükség. Bátorságra ahhoz, hogy elfogadjuk azt, hogy a trojka politikája, az eddigi intézkedések nem voltak sikeresek tegnapi nap egész végig, én, tegnapi nap során nekem az a benyomás alakult ki, hogy semmilyen pozitív eredményt nem hoztak ezek a beavatkozások, sem a GDP szintjén, semmilyen más szinten. Olaszországban az történt, hogy a 23, 22-23 milliárdos jövedelem immáron 34 milliárdra növekedett. Úgy véljük, hogy ez a fajta szakpolitizálás nem megfelelő, hiszen a termelési, vagy a termelő alapot nem szabad megcsapolni, nem szabad innen, az innen származó állami jövedelmet növelni. olyan megoldások kellenek, amelyek közép és hosszú távon hoznak eredményt. A bankokat Európa is, mások is, és a tagállamok is megvédik, de a, az a stabilitás, amelyet a, amik a KKV-k, amit a, a reál gazdaság, a termelékenység garantál, ezt senki sem védi. Valójában sokkal hasznosabb lenne, hogyha ezeket a szervezeteket, tehát a KKV-kat, a vállalatokat támogatódna. Bauer Edith következik az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen. Minden kinek intézném kérdésemet a panel résztvevői közül. Az a nemzeti terv, amely az ifjúsági munkanélküliség ellen hat. Szeretném tudni, hogy Görögországban, Romániában, Szlovákiában valóban van-e, illetve került-e benyújtásra egy ilyen nemzeti cselekvési terv. És szeretném tudni, hogy vannak-e közös vonások. Ugye az isko- korai iskola elhagyás, és egyebek, azok közösek. Mit tesznek ezek ellen, a jelenségek ellen? Szlovákiában például a munkanélküliségi ráta az alacsonyan képzett személyek körében nyolcszorosa a magasan képzetek körében tapasztalhatónak. Tehát ez egy nagyon, nagy, nagyon súlyos probléma. Ezért szeretném tudni, hogy ezek az országok hogy állnak ehhez a problémához. Most pedig szeretnék szlovákul is mondani valamit a szlovák vendégnek. Uram, ön 70 milliárdról beszélt, amelyet az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemre fordítottak. Az ILO becslése szerint ugyanakkor 21 milliárdos összeg szükséges az egész Európai Unió mm, problémáinak megoldására ezen a területen, tehát valószínűleg téves számot adott aztán az önök javaslatai közül szinte minden az Európai Unió kompetenciája alá esik. Hogyha szeretnének a szövetkezeteknek további támogatást nyújtni, akkor ennek semmi akadálya nincsen. Az európai általános munkanélküliségi támogatást hogy gondolja, hogy miből kellene kifizetni? az európai tagállamok nagyon vigyáznak a pénzeikre. La parole est à euh, Philippe Cordery pour... Philippe Cordery következik két percben, utána pedig Valentina Paris az olasz parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előre ígérem, hogy kifejezetten az ifjúsági garanciáról fogok hozzászólni. Nagyon örülök, hogy itt vannak a meghívott vendégek, nagyon örülök annak, hogy megvan ez az ifjúsági garancia. Ez fontos minden egyes európai polgár számára, nem csak a fiatalok számára. A francia parlament és az európai parlament is nagyon sokat foglalkozik a munkavállalásra a foglalkoztatottsággal, a fiatalok foglalkoztatottságával és a képzésekkel is. Nálunk új ö, oktatási törvények is születtek az elmúlt időszakban, valamint a generációk szolidaritásáról is elfogadtunk egy szöveget, amelynek az a lényege, hogy a fiatalok könnyebben kapjanak munkát. 2013 októberében kísérleti területekről beszéltünk, amik tulajdonképpen két olyan régiót fettek le Franciaországban, két olyan megyét, ahol sokkal magasabb a munkanélküliség, mint 25% százalék a fiatalok munkanélkülisége, tehát ezek a régiók egyébként az EU segítségnyújtásra is EU segítségnyújtást is kaphattak volna, tehát ezek támogatható régiók voltak, de mi elindítottuk ezt a két külön kezdeményezést is. Próbáljuk így a fiatalokat visszavezetni a munkaerőpiacra, és egyfajta mediátori tevékenységet folytatunk a vállalkozások és a fiatalok között, hogy jobban egymásra találjanak úgy véltük, hogy azért kell ezt megyei szinten megvalósítani, a helyszínen megvalósítani, mert tényleg így lehet kapcsolatokat képíteni a vállalatok és a fiatalok között. Természetesen mindehez megfelelő finanszírozás is szükséges, méghozzá megfelelően rugalmas finanszírozás, hogy tényleg helyi szinten, megyei vagy regionális szinten tudjuk ezeket a célkitűzéseket megvalósítani. Örülök annak, hogy itt a kollégák nagyon sok innovatív megoldásról számoltak be, ezekből mi is tanulhatunk. Köszönöm szépen. Valentina Parizi következik majd Olaszország részéről, utána pedig Edith Estrella, EP képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Olaszországban is megtárgyaltuk az ifjúsági garancia kérdését. A parlament kezdett el ezzel foglalkozni. Ebben a ciklusban a parlament az, ahol amelynek a legfiatalabb a, ahol a legfiatalabbak a képviselők, illetve nagyon nagy a nők száma is, tehát mi vagyunk azok, akik lelkesedéssel fordultunk felé, meg kell próbálni azt elérni, hogy az állami és a magán szféra között egyfajta egyensúlyt hozunk létre. Sajnos a mi struktúráink elég elavultak voltak, a kínálat és a kereslet nem talált magára, a fiatalok képzettsége, illetve a munkahelyek sem feltétlenül felelnek meg egymásnak, ezt próbáljuk javítani. A 2012 per 92-es irányelv olyan hatással van az olasz nyugdíjrendszerre, hogy az úgynevezett arany nyugdíjakat nem, tudjuk, ne, hoz nem tudunk hozzányúlni, mert ez alkotmány ellenes lenne, hiszen visszamenőleges jelleggel kéne akkor bevezetni az irányel, irányelvet, de a 92-es irány, irányelvnek az a az a hatása, hogy vannak olyan emberek, akik most már sem a munkaerőpiacon nincsenek, sem nyugdíjra nem jogosultak. Nem sokára következik az olasz soros elnökség, jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban valami ajánlást kapnánk. Jó lenne, hogyha a polgárok és az állam között létrejött deficitet megoldanánk. Tehát egy törvény által létrehozott problémát kéne helyrehozni. Köszönöm Edith a következik, utána pedig az utolsó hozzászólónk, Augustin Miveszlov, Lengyelországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. A megszorítás nagyon rosszat tesz a jóléti államnak, a középosztályt teszik tönkre, a fiatalokat elűzik az országból, még akkor is, hogyha nagyon komoly képzési szinttel, szakképzési szinttel, vagy akár egyetem diplomával rendelkeznek. Nyilván azokban az országokban nehéz, nehezebb a válságot kezelni, ahol jelenleg is reform folyamatok folynak. a, azon fiatalok aránya, akik semmilyen képzésben nem vesznek részt, tehát se szakmai, se egyéb kérdésben sem, 22% fölötti délen, a déli országokban, az északi országokban ez csupán 11%. Az ifjúsági garancia nagyon fontos, de ez önmagában nem oldja meg a problémát. Legfőképpen azért nem, mert az ehhez kötődő költségvetés nem elégséges. Az ifjúsági munkanélküliség több mint 100 milliárd euróba kerül évente. És csupán, ten, te, csupán 10 milliárd euró kéne ahhoz, hogy két millió ember, két millió fiatal azonnal kikerüljön ebből a helyzetből, tehát munkahához jusson. Az ifjúság munkanélkülisége a legsúlyosabb problémája az EU-nak, sokkal súlyosabb probléma, mint az államadóság, vagy bármilyen más finanszírozással kapcsolatos probléma. Májusban választások lesznek. Ilyen más garanciánk van az ifjúsági garanciától eltekintve. Milyen más garanciát tudunk adni a fiataloknak, hogyan érvelhetünk amellett, hogy továbbra is az európai projektben kell hinniük ezeknek a fiataloknak, hogy vegyük rá őket, hogy elmenjenek szavazni, hogyan hitessük el velük, hogy van jövőjük Európában, nem kell kivándorolniuk, nem kell jobb jövőt keresniük egy másik országban. Dernier intervenant, Augustin Augustin, mi az iszlavnak adom meg a szót a lengyel parlamenttől? Köszönöm szépen. Kiválóan ejtette ki a nevemet, elnök asszony. Már nagyon sokszor hallottuk, milyen sok problémával küzdünk a szociális politikák terén, és hogy ezeket a problémákat meg kell oldanunk, de ezekhez megfelelő eszközek nem állnak rendelkezésre a költségvetési fegyelem és a megszorítások miatt. Most azt, valami olyat fogok mondani, ami nem lesz túlságosan népszerű, de ez az egyetlen e- esélyünk. Egyszerűen az alapok, illetve a források elköltésénél ö, hatékonyabban kell eljárnunk. Ez az egyetlen megoldás. Nagyon ö, sok ö, forrással rendelkezünk, és az Európai Uniós alapok, e-, e közöttük a szociális alapok kihasználását is hatékonyabbá tudjuk tenni. Az ifjúsági garancia olyan garancia, amelyet szükséges úgy tartalommal megtölteni, hogy a garancia mellett megreformáljuk a munkaerőpiacainkat és az oktatási rendszereinket is. Lengyelország pontosan ezt teszi, az oktatási rendszerünket most olyan módon reformáljuk meg, hogy közelebb hozzuk azt a munkaerőpiac igényeihez. Ezen kívül az élethosszig tartó tanulást is támogatjuk, és már is látjuk ezeknek az intézkedéseknek az első eredményeit. Ebben az évben egy nagyon fontos jogalkotási kezdeményezés is lesz majd, amely a az oktatásra költött pénzek hatékonyságát ösztönzi. Egy vouchert fogunk majd bevezetni oktatási téren, és akkor oda mehetnek majd az fiatalok tanulni, ahol munkát is fognak később találni. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a ezt, és örülök neki, hogy Andor biztos úr lehet lehetségesnek tartja azt, hogy a, ez a fehér gazdaság fejlesztéséhez is hozzájáruljon, hiszen ez ami az idősek körében tapasztalható potenciál kihasználására vonatkozik, ez is nagyon fontos. Persze a fiatalok körében is csökkenteni kell a munkanélküliséget, de fontos, hogy az idősek foglalkoztatásáról sem feledkezzünk meg. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt itt a vita második szakaszában, mind a nemzeti parlamentnek, mind pedig az európai parlamentek, mind pedig a panelisták köréből. Bauer Editnek szeretnék válaszolni. Ugye itt három országról van szó, az elnökség nevében ők benyújtották a tervet az ifjúsági garancia kapcsán. Azt szeretném elmondani, hogy Görögország 160 millió euró, ebből 240 ezer jön az eszából, Aztán Románia esetében a tervet ugye már elkészítették, benyújtották, és az eszás összeg 89 millió, így Romániának majd még egyszer ennyi összeget elő kell teremtenie, hogy mobilizálható legyen ez az EU-s összeg. Szlovákiában a tervek egyelőre még kidolgozás alatt állnak, és összesen 67,43 millióról lehet majd szó, mint EU-s támogatás, és a nemzeti költségvetésből ugyanennyit kell elkülönítenie majd Szlovákiának. Egy kicsit valóban frusztrált helyzetben vagyunk, ez egyértelmű, de hát úgy kell felfognunk ezt a küzdelmet, mint hogy mindannyian egy hajóban evezünk, és mindenkinek a saját eszközeit kell a lehető legjobban mozgósítania, hogy el tudjuk érni a közös célokat az ifjúsági garancia tekintetében. Hiszen tudjuk, hogy az egyik legnagyobb aggály a polgárok körében éppen a fiatalok munkanélkülisége. Köszönöm szépen mindenkinek, kérnék egy tapsot a második szakasz előadóinak is, és utána pedig mindenket kérnék, hogy fáradjon át a plenáris terembe.